választatása. Semmilyen más napirendi pont nem is javasolható. Közlem tovább önökkel, hogy a következő frakciók jelezték megalakulási szándékukat. Az Európai Néppárt, a kereszténydemokraták, a szocialisták és demokraták haladó szövetsége, amely SD rövidítésre hallgat angolul. Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért, az ALDE frakció, a Zöldek frakciója, Szabad Európai Szövetség, az Európai Konzervatívok és Reformerek frakciója, az EKR frakció, a Szabadság és Demokrácia Európája, valamint az Egyesült Európai Baloldal és zöld baloldal. A 30-as cikk 5. bekezdése alapján a frakció alakítás szándékát az elnöknek kellett benyújtani. Kedves kollégák, közlöm önökkel,